Az elnök asszony. Voilà, bonjour à tous. La séance... Jó napot kívánok, a mai ülés megnyitom. Először is közleménnyel kezdeném. A szocialista és demokrata frakció részéről két kérés kaptam a parlamenti bizottságokban eh, a mostani ülés jegyzőkönyvében látható, két új kinevezésről van szó, ha nincs senkinek ellenvetése, akkor el fogjuk majd fogadni az ülés végén. A napi rendtervezet értelmében meghallgatjuk a bizottság és a tanács nyilatkozatait a szeptember 7-i rendkívüli ECOFIN ülés következtetéséről, megadom a belga pénzügyminiszternek, rendez úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy az ECOFIN rendkívüli ülése, amelyet Brüsszelben tartottunk tegnap, előtt, tegnap, két témában tudtunk előre lépni, Először is az európai szemeszterről van szó, amely a költségvetési kérdésekkel foglalkozik, és az új költségvetési eljárásokkal. Megerősítettük azt a megállapodást is, amelyet egy három oldalú tárgyalás során dolgoztunk ki a parlament, a bizottság és a tanács részéről. Itt a pénzügyi felügyeleti rendszerről van szó. Két vitát nyitottunk meg a két vitát folytatni fogjuk az ECOFIN informális ülésein is ebben a fél évben. Követni fogjuk ezt. Aztán a határozat alapját kidolgozandó kell folytatni munkát. Nagyon fontos ugye a banki adó kérdése, a banki tranzakció megadóztatásának kérdése. Az európai szemeszter az első lépés, ennek segítségével jövő január elején el tudjuk indítani az új költségvetési eljárást a bizottsággal együtt, és azt kérjük a tagállamoktól, hogy tavasztól fontos költségvetési adatokkal szolgáljanak, nem fogok soronkénti részletes beszámolót tartani. Az eljárásnak a célja az, hogy újabb rendelkezéseket, szankciókat tudunk kidolgozni. Az elnökség minden esetre olyan eljárás fog támogatni, amely elősegíti ezen szankciók végrehajtását konkrét esetekben. Az illetékes pénzügyi monetáris biztos úrnak lesz kiemelt szerepe. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a munkáját, az Európai Parlament egészének is köszönetet szeretnék mondani, akik eh, hozzájárultak a kompromisszum kidolgozásához. Michel Barnier úrnak is köszönetet szeretnék mondani. A francia és a svéd elnökség előkészítette a terepet. Most egy olyan szöveget tudtunk kidolgozni, mely segítségével január 1-ével be lehet indítani új felügyeleti struktúrákat, és ugye van egy a szisztematikus, szisztemikus kockázatokat elemző bizottság, amely szintén folytathatja munkáját egy új pénzügyi felépítmény keretében. Nagyon fontos tehát a felügyelet. Azt szeretném elmondani, hogy nem ez az eredmény akkor is, hogy egy hosszú folyamat végén vagyunk, ez inkább egy új szervezeti felállás kezdete, Európában szerintem még hosszú viták várhatóak, több szöveget kell majd elfogadni. bármilyen biztos úr bemutatja majd hétről hétre ezeket a szövegeket. Nagyon is szigorú naptári előírásokat fogunk betartani. Nos, ami a formális döntéseket illeti az ECOFIN részéről, most a vitákat két másik témában is le tudtuk folytatni. Az arról van szó, hogy a banki adó kérdése, a második pedig a pénzügyi tranzakciók megadóztatása. A banki adó kérdése most az ECOFIN-en belül folytatott viták segítségével bizonyos irányokat meghatároztunk, és ezen irány vonalak mentén a bizottság ki tudja dolgozni konkrét javaslatait. Meg vagyok győződve arról, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és akarattal, mint ahogy viseltettünk a felegyeleti struktúrák esetében a téma iránt, megfelelő megoldást találunk. Néhány ország már bevezette a banki adót. Nagyon fontos, hogy összehangolt módon tudjunk eljárni. Több kérdést kell majd még felvetnünk. A pénzügyi miniszterekkel az informális ECOFIN ülésen a hónap végén erről fogunk szólni. Ami a banki tranzakciós adót illeti, sokkal élénkebb viták követték, hogy övezték ezt a témét, témát, Szerintem teljesen elfogadható a konszenzus keresésére jellemző eljárás végrehajtása. Nos, azokat a kérdéseket kellett feltenni, amelyek az a kapcsolatosak, hogy hogyan lehet bevezetni egy ilyen banki tranzakciós adót. Az a kérdés is felmerült, hogy hogyan lehet az Európai Unión belül ezt felállítani, ezt a rendszert. A G20-akkal lesz egy csúcsalálkozó, ezt készítjük elő. Nagyon fontos, hogy G20-ak keretében a partnereinkkel együtt tudjunk beszélni, nem csak az Atlanti óceán túloldalán, hanem a feltörekvő országokkal is, gazdaságokkal. Azt hiszem, hogy nagyon sok meggyőző munkára van szükség ahhoz, hogy elfogadtassuk ezt a fajta banki tranzakciós adót az Európai Unión belül és kívül. Többen azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó forrás a nemzeti költségvetések számára. Van, akik ezt a bejött pénzt a klímaváltozás elleni küzdelemre kívánják fordítani, van, akik a fejlesztésre. Elnök asszony, röviden erről nyit szerettem volna elmondani a szeptember 7-én Brüsszelben tartott ECOFIN ülésről. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony ezt az árnyalt beszámolót, és Bányi úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, Didier Reinder úr után néhány szót én is szeretnék szólni arról, hogy mi hogyan álltunk ehhez a kérdéshez a bizottság részéről, és meg elmondom, hogy miről is volt szó. Négy pontot emelnék ki, amúgy említette a belga pénzügyi miniszter is. Négy témát jártunk körül, a parlament nagyon fontos részt vállalt ebben a munkában, az előkészítésben. A legnagyobb téma, amely strukturális jellegű <clears throat> prioritásnak nevezném, mm, amióta önök bizalommal fordulván hozzám felruháztak ezzel a tisztséggel, azóta prioritásként kezelem a felügyeletet. Nagyon fontos az a keret, amelyben építőkörről építőkörre ki tudjuk dolgozni azt a pénzügyi ágazatot illető felügyeleti rendszert, amely jól fog működni és segít kivezetni, kivezetni a válságból. Egy intelligens szabályozási rendszert, egy hatékony rendszert kell bevezetni, és az lenne a jó, ha nem lenne olyan piac, olyan fogyasztó, olyan piaci szereplő, aki elkerülhetné a hatékony felülvizsgálatot, felügyeletet. Azt gondolom, hogy remélem, hogy a parlament nem sokára a háromoldalú párbeszéd kapcsán el fogja fogadni Márgáló úr, Gulárasszony, Gigold úr, Ibászesz, Bálszán urak, a Sharon Bowes asszony, aki az illetékes szakbizottság elnöke, ők nagyon fontos szerepet játszottak a munka előkészítésében, ugye a úr, a belga elnökség nagyon fontos szerepet eh, játszik, nagyon nagy hajlandóságról tettek tanúbizonságot, nagyon sok mindent tettek, előttük a spanyol és a svéd elnökség is előkészített a terepet. Hölgyeim és uraim, arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy a bizottság javaslata a felügyeleti rendszere kapcsolatban, ez egy nagyon fontos, Jacques de la Rosière úr dolgozta ki ennek az alapjait, a válság kezelés egyik formájaként. Sokat dolgoztunk, nagyon fontos az előkészítés, nagyon fontos a három hatóság, ugye a szisztemikus kockázatelemzési hatóság, beszélek a nagy európai radarokról, amelyek ellenőrzési, felügyeleti szerepet játszanak. Tudjuk, hogy az európai országok felében, amelyeket önök képviselnek, a bankok fele más ország tulajdonában van. Tehát a pénzügyi intézmények nemzetközi jellegűek, határokon átnyúlóak, és éppen ezért szisztemikus kockázatokat is jelentenek. Köszönöm szépen a belga elnökségnek a munkáját, a parlamentnek, önöknek, jelentéstevő uraknak, hölgyeknek. Önök rendkívüli fontos munkát végeztek. Ez az első lépés, erről szólt Reinders miniszter úr is, és látni fogják, hogy jövő héttől be fogom mutatni majd a derivátumokkal kapcsolatos szabályzatra vonatkozó eljárásaink tervezetét, tehát hétről hétre be fogok számolni újabb lépésekről. Két további ponthoz szeretnénk beszélni, a pénzügyi ágazatot illeti, ami az adókat illeti, a hozzájárulást. Nos, azt gondolom, ahogy a belga elnökség képviselő is elmondta, két különböző témáról van szó, akkor is, ha mindannyian a banki ágazatra vonatkozó terheket illetik. Az első elképzelés azzal kapcsolatos, hogy legyen egy ilyen nagyon fontos alaptőke. Szeretném elmondani a parlamenti képviselőknek, hogy ez a vita a tanácsban nagyon fontos, mert az asztal körül egy kicsit világosabban látunk. Madridban az informális ECOFIN tanácson nyitotta meg a spanyol elnökség ideje alatt azt a, az ülést, amelyen a válság megelőzésről próbáltunk együtt gondolkozni. A megelőzés mindig olcsóbb, mint a helyreállítás. Ez igaz az Európai Unióra, a válságra, a pénzügyi válságra. A megelőzés mindig olcsóbb, mint a, az adott helyzet helyreállítása, a korrigálás. Az adófizetőket nem szabad mindig az élvonalba állítani. A bankoknak kell hozzájárulni a válság kezeléséhez. Bemutattunk egy úgymond szerszámos ládát, amelybe beépítettünk eszközöket. Az egyik ilyen szerszám vagy eszköz nagyon fontos munkát végzett Ferrer asszony az önök nevében ebben a témában. Októberben be fogom mutatni azt a kommunikét, amely a parlament eh, Ferrer asszony munkáját figyelembe fogja venni, illetve az ECOFI munkáját. Ott is szeretnénk egy nagyon fontos eh, bázeli folyamatot folytatandó szeretnénk, tehát az a tőkéről, az, az egyéni tőkéről, saját tőke forrásokról kell majd eh, elgondolkoznunk, Igazából ezen e, intézkedéseket meg fel kell mérnünk. Nagyon fontos az, hogy ne legyen business as usual, mindenkit vegyünk elő, úgymond, nem szabad azokat büntetni, akik nem tehetnek a válságról például. Októberben fogom ismertetni a bizottság megelőzéssel, a jövőbeli válságok megelőzésével kapcsolatos közleményt, illetve szólni fogok majd a bankok szerepéről, a tőke szerepéről. Németország bevezette már az új rendszert, Svédország is tervezi. Nagyon fontos egy összehangolt rendszer kidolgozása, amely segítségével elkerülhető a rossz harmonizálás, a nem megfelelő rivalizáció, a kettős adóztatás is persze elkerülendő. A vita most kezdődött, ahogy itt a rendező is említette, nagyon nehéz, nagyon bonyolult. Most melyik témáról is van szó, a világszinten a banki adó bevezetése, a G20-ak esetében nem mondhatjuk, hogy nem mindenki lelkesedett, ezért a gondolatért sokan nem lelkesednek, sokan gondoljuk, hogy ez egy nagyon igazságos dolog, a pénzügyi tranzakció megadóztatása szerényen, de nagyon is hatékonyan tud hozzájárulni a világban felmerülő problémák finanszírozására. Sokkal stabilabb, biztonságosabb környezetet tudunk teremteni a világban. Ma nem mondhatjuk, hogy a rendszer feltétlenül igazságos lenne mindenki számára. Gondoljuk az ökológiára, az élelmiszerbiztonságra, a klímaváltozásokra, a válságokra, amelyek a legszegényebb országokat érintik, sújtják legsúlyosabban. Ez az elképzelés arról szól, Hát semmiképpen nem mondhatom, hogy az ECOFIN-en belül konszenzus uralkodna ebben a témában, ezt a miniszter úr említette. Szemet a kollégám egy első feljegyzést készített, amely a munka alapját képezheti majd az ECOFIN ülésen belül. Egy új közleményt fogunk kidolgozni a pénzügyi ágazat tranzakciós adójáról októberben, mint említettem. Nem fogom megismételni azt, amely Didier Reinders úr említett a konvergencia programról, a bizottság be fogja majd mutatni a munkacsoport munkáját. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az európai szemeszter gondolata, mely segítségével megfelelő kontextusba ágyazva lehet elemezni az országok költségvetési helyzetét, megőrizve minden ország szuverenitását. Egyfajta pillanatfelvételt szeretnénk készíteni, illetve radarképernyőre vetíteni az európai tagállamok költségvetési helyzetét a gazdasági politika területén. A tanács természetesen együttműködik a bizottsággal ebben a témában. Egy munkaebéd kapcsán Didier Reinders kolléga néhány dolgot még felvetett, távirati stílusban ismertetném ezeket. Minket az érint, hogy az IASB a nemzetközi számviteli szabványrendszert felülvizsgáló hatóságról van szó, erről beszéltünk, és jeleztem a belga elnökség felé, hogy a szeptemberi informális ECOFIN ülésen egy jelentést szeretnék bemutatni, amely a parlamentet is nyilván érdekelni fogja, hiszen itt a transatlanti szabályozásról van szó, a G20-akban nem vagyunk egyedül, nem csak európaiak és amerikaiak vannak, hanem mások is. Nagyon fontos, hogy nézzük meg azt, hogy ne legyenek átfedések. Ugye Obama elnök az amerikai kongresszusban bevezet intézkedéseket a pénzügyi felügyeleti szerve kapcsán, tehát ha úgy tetszik, készítsünk egyfajta táblázatot, amelyben párhuzamos, párhuzamba állítjuk az amerikai, európai rendszereket, meg kell nézni azt, hogy ugyanazokat az eredményeket elérhetjük más eszközökkel is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lesz ez a téma nagyon fontos. A miniszter és a képviselők számára és köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, most pedig a frakció képviselőinek adom meg a szót, Wortman Kuhl asszonynak kettő percre. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök és elnök asszony. A frakció nevében szeretném elmondani, hogy milyen elégedetek vagyunk az Európai Bankfelügyeletre vonatkozó egyetértésben. Egyértelműen látszik, hogy, hogy több tagállam a homokba dugná a fejét nélkül. Nagyon fontos, hogy fantasztikus biztossal és a jól működő belga elnökséggel sikerült eredményre jutni. Egyértelmű az európai szemeszterre vonatkozó eredmény is. Nagyon fontos, hogy a gazdasági irányítás Európában erősödjön. Az ECOFIN tanács a a banki adók különböző formáiról is tárgyalnak. A bankoknak többet kell fizetniük, többet kell vállalni a válság következményeiből. Ez nagyon fontos, hogy megfelelő formában tegyék. De az elv az ér. Az EPP ezért egyetért azzal a következtetéssel, hogyha nem ha nem sikerül nemzetközi szinten azt, amit Európában meg kell tennünk a banki adóval kapcsolatban, akkor nem jutunk eredményre. Természetesen ezt koordinált formában kell megtenni, a, ta, a tagállamok a bevezetés koordinált módon kell, hogy legyen. Barnier biztos úr éppen ezért teljes mértékben örülök annak, hogy kezdeményezési jogával élve éljen, és koordinált formában vezessék be Európában a banki adót ebben az erőfeszítésében a parlament az ön oldalán fog állni. A pénzügyi tranzakcióadóval kapcsolatban pedig elmondanám, hogy ez egy olyan terület, amelyen rendkívül keményen kell dolgozni, pontosan azért, hogy a 2020-as célkitűzéseket elérhessük. Európa nem maradhat egyedül azonban ezekben az erőfeszítésekben sem. Nagyon fontos, hogy Európában ezeket az adókat be akarjuk vezetni, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy több hátránya is lehet, mint Európában. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai bankadó, európai bankadó sikere csak a 2020-as célokkal együtt lehet. Monsieur Udo Bullman, pour 1 minute Köszönöm szépen, most Bülman úrnak adom meg egy percre a szót. Tanácselnök úr, elnök asszony, gratulálok Kiváló munkát végzett a, ta- a tanács, de csak azért, mert önök is segítettek. Így jutottunk jó eredményre. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy mindig az új területekre is gondolni kell. Egy sor területen még távol vagyunk attól, hogy jó eredményeink legyenek. A hedge fund kezelés például olyan terület, ahol messze van még az átterés, és itt mindkét félnek szólok, a bizottságnak és a tanácsnak egyaránt. Lépjenek! az önök lépése nélkül semmi nem lesz. Azonos jogokra van szükség természetesen az, az Európai Unión kívül is ugyanolyan feltételek mellett kell, hogy dolgozzanak a az intézmények, mint Európában nem akarunk természetesen egy teljes ágazatot bekasznizni, de az, hogy a, hogy a fekete bárányokat végre ne tudnánk megakadályozni abban, hogy negatívan járjanak el, nos, ez csak akkor lehetséges, hogyha jó szabályaink vannak. Ha nem hoznak jó szabályokat, akkor Európa a lobbisták előtt, a lobbisták békjójába kell, hogy hajtsa a fejét. Meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen más a véleményem, mint tisztelt kolléganőm az Európai Néppárt nevében, ahogy elmond, felszólalt. Remélem, hogy választad, és válaszolnia is kell. Nehogy úgy érjen, törjenek vissza a G20-aktól, hogy azt mondják, hogy sajnos nem értünk semmit, és nem tehetünk semmit, éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy nekünk Európában lépnünk kell az európai népekkel együtt kell lépéseket tennünk. A tárgyalások során ennyi, erre gondoljanak a G20-as tárgyalásokon belül. Köszönöm. Merci, Monsieur Bulman. Köszönöm szépen, Bulman úr. Gulár asszony. Egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottságnak és a belga elnökségnek, hogy hatékonyan segítettek abban, hogy el tudjuk indítani az európai felügyeleti rendszeret. Ebben a köszönetnyilvántásban szeretném elmondani, hogy tavaly decemberben e, Szerencsére az európai parlamentek annak ellenére, hogy úgy tettek, mintha kezelték volna a válságot, nagyon jó, hogy az Európai Parlament minden védzáratékot bevezetett annak érdekében, hogy a kormányközi megállapodás nélkül ne tudjanak a tagállamok fellépni. Egy nagyon fontos dolog az, miután a Szisztemikus Kockázatelemzési Bizottság tagja vagyok, Bányér úr nagyon sokat beszél a radarokról és az ellenzésről, de van egy pilóta a repülőképen, és ez az Európai Központi Bank elnöke, és mi nagyon szeretnénk, ha ugyanaz a személy maradna az LKB elnöke. Én azt gondolom, hogy azt szeretném, ha folytatnánk ezt a küzdelmet, a pán-európai egységek ellenőrzése nagyon fontos, nagyon fontos az Európai Parlament négy fő frakciója együttműködik, nagyon fontos, hogy a különböző hitel minősítő szervek feletti felügyeletet is folytassuk. Nagyon fontos például a kompenzációs kamarák felügyelete, a nemzetközi határokon átnyúló szervezetek nagyon fontosak, ami a belső piacot illeti, az európai felügyelet és rendelet segítségével nagyon fontos a koordináció. Nagyon sokan mondjuk, hogy ne forgácsolódjunk szét tagállamok között. Köszönöm szépen, Kulár asszony. Köszönöm szépen ezt a szép belga ö, szókincset, Gigolt kolléga. Először is ez egy nagyon fontos pillanat volt Európa számára. Úgy tűnik, hogy egységesek vagyunk abban, hogy milyen felügyeleti szervek vannak. Köszönöm szépen a belga elnökségnek, köszönöm szépen a bizottságnak, Bárnyi úrnak, köszönöm a kolléganőknek, kollégáknak a különböző frakciók részéről. Azt hiszem, hogy nagy lépést tettünk előre, és azokat a hazudozókat megbüntettük, akik azt mondták, hogy Európa nem megy előre. Ki kell egészítenünk a belső piacot, erős szabályokat kell hozni, jó úton haladunk. Második dolog. Ami a költségvetések, a tagállami költségvetések felügyeletet életi, az ECOFIN nagyon jól döntött. Köszönöm szépen a bizottságot, hiszen önök javaslatokat terjesztettek elő, most várjuk a további javaslatokat. A makrogazdasági koordináció területén nagyon nagy szükség van erre a válság fényében. Hadd mondjak valamit a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Először is a bizottság részéről nem volt összhang, kakofónia uralkodott. Hál' Istennek Bárnyó úr és Barózó úr támogatja a pénzügyi tranzakciós adót. Simetána úr elutasítja, de kérem szépen itt is kollégiumként egy hanggal szóljanak. Az, hogy Semeta úr mit gondol, ez a dolog, ez nem működik, hogy Semeta úr egy olyan jelentést mutat be, amely tudományosan már rég elavult elemekre vagy adatokra hivatkozik. Um, azt gondolom, hogy az Európai Parlament által megrendelt tanulmány ellentmond Semeta úr jelentésének. Többször bíráltuk Semet urat, ezért éppen ezért szembe kellene néznie velünk, és azt a kérdést teszem fel, hogyha úgymond újra kell ülnie még a következő osztályt, ahogy mondanánk, tehát hogyha újra kell az egész folyamatot indítania, most az a kérdésem, hogy valóban a bizottság megfelelő javaslatot kér, kívánna előkészíteni, vagy pedig csak egy tanulmány lesz. Egy tanulmány nem elég. Szintén nem elég a tanácsnak azon döntése, határozata, hogy Franciaország G20 elnöki pozíciójára hárítsa a döntést. Nagy-Britannia, Svédország, Spanyolország elutasította ezt. Az első két országról tudtunk, de Spanyolország az eurócsoport tagja. Ott alapvetően szociáldemokraták uralkodnak. Esetleg koherensebbeknek kellene lenni az önök itteni jó álláspontja és a spanyol kormány tanácsi pozíció között. És még ezt szeretném mondani, hogy ebben a tisztelt házban a néppártól nagyobb világosságot szeretnék. Önök nagyon kritikusak voltak a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, az önök frakciójának nagy része viszont támogatja. Nem tudom, hogy önök valóban a többség nevében szólnak-e. Ilyen esetben közösen kell fellépni, mert különben a polgárok cinikussá válnak, amikor egyrésztről megszorító intézkedések vannak, másrésztről pedig a tőkebevételeket nem adóztatjuk meg. Köszönöm szépen. Most pedig Swinburne asszony kapja meg a szót. Másfél percre. Köszönöm szépen, szeretném azzal kezdeni. Gratulálok a belga elnökségnek a tárgyalási készségeikhez, biztos hoznak pedig eh, az együttműködését. Azonban vannak eh, olyan ügyek, amelyek nem kerültek megoldásra a pénzügyi tranzakciók kapcsán. Nagyon sok időt töltök a parlamentben azzal, hogy megkérem az embereket, hogy hatástanulmányokat, tanulmányokat készítsenek, írjanak az ECOFIN um, most ugyanezt csinálta, helyet, hogy um, politikai koncepciókat gondolt volna át. Nos, jó példája a jobb szabályozásnak az, hogyha megfelelő um, paramétereket állítunk föl, de amikor a pénzügyi adók 70%-áról beszélünk, nem hiszem, hogy ezt Európai Uniós szinten meg lehet valósítani. Az FTT nem ingyenes pénz, hogy azt a sajtó írja. A pénzügyük, nem a pénzügyi közvetítők fog, fizetnének ezért. Ők ezeket érvényesítenék a saját bevételeinkben, költségeikben. Ideje elfogadnunk, hogy ennek a leegyszerűsítő megoldásnak korlátai vannak, Hogyha a bankok magatartását befolyásolni akarjuk, valahogy úgy kellene ezt megoldani, hogy a gazdaságot ezzel ne fékezzük. E, az IMF-nek is vannak e, bankadó javaslatai. E, nem jó, hogyha ezt a folyamatot zátonyra futtatjuk, amiatt, hogy nem megfelelő eszközöket választunk. Olyan lehetőségként kell ezt látnunk, amelyben meg tudjuk erősíteni a tagállamok állami finanszírozásának gyengeségeit, Eh, javítani tudjuk, és egyúttal a válságot is kezelni tudjuk. Köszönöm szépen, most pedig Portás úr másé percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECOFIN tanács az európai szemeszterre létrehozásával megfelelő koordinációt kíván elérni az európai pénzügyi és költségvetési politika között. De mi a helyzet a demokráciával? Támogatom a koordinációt, és támogatom azt, hogy milyen de, hiánycélokat határozzunk meg, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindezt a nemzeti költségvetésekhez igazítsuk. Nem szabad emellett azonban úgy eljárni, hogy további élesítsük a problémát, éppen ellenkezőleg. Elfogadok sok mindent, de mint mondtam, azt nem tudom elfogadni, hogy Brüsszel arról határozzon, hogy az egyes tagállamok a kötelezettségeket hogyan hajtsák végre, azoknak hogyan tegyenek eleget, hiszen ez a tagállamok hatásköre. Egyébként a nemzeti parlamentek feladatait vonnánk meg, és akadályoznánk őket azok végrehajtásában. Az ECOFIN-nak csak célokat kell meghatározni, és esetleg javaslatokat a nemzeti költségvetések meghatározására. Ahogy az elnök is mondta, mi a részletekben nem keveredhetünk bele. Lehet persze, hogy ez nagyvonalú felfogás, de mégis a főbb irányokat a 27 képviselő, tagállami képviselő egy asztalnál határozza meg, de hogy hogyan, azt nem tudom, de hogy hogyan hajtsák végre, azt nem hiszem, hogy meg kell határoznunk. Nos, úgy gondolom, hogy nemzeti források, nemzeti eszközöket kell ezeknek az átültetésére igénybe venni. A nemzeti parlamenteknek a fontos politikai döntését nem lehet megvonni. Szóval szépen most pedig Hans-Peter Mártin úr, másé percre. Biztos úr, bókolni, gratulálni szeretnék önnek, hiszen az látszik, hogy ön akar. A kérdés, akarhat-e? Szabad-e önnek akarni? Könyörgöm ezt a nagy lelkesítéssel folytatott folyamatot, tessék a polgárok előtt is átláthatóan bemutatni, hogy kiderüljön, hogy a jó akarat mellett is mibe lehet bebukni belebukni. Ugye csak bizonyos keretek között lehet eredményeket elérni. Azt gondolom, hogy arról kell felvilágosítani az embereket, hogy a pénzügyi felügyelet az USA-ban szigorú kritikusabb, mint az, amit önöknek próbálnak itt felállítani Európában. Erről is be kell számolni. Világos válaszokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az árnyék bankok problémáját megoldani. Aztán arról is világosan fogalmazni kell, hogy mi van a saját tőkével, mit akar a bizottság. Nagyon sok részletkérdés van, de hova vezet ez? Aztán a kérdés az, éppen egy kis tagállamként mit tehetünk, hogy ne valljunk kudarcot. A Hypo Alpátria, ez egy osztrák bank, ha most felfüggesztik a hiteleket, a az osztrák államadóság olyan magas lesz, hogy a görög, görögökkel kezet foghatunk. Hogyan lehet azt megerőzni, hogy Ausztria az EU második Görögországa legyen. Köszönöm, Mártino, most pedig a többi ö, hozzászóló kap szót. Gozes úr, egy percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is természetesen csatlakozom a gratulációhoz. Nagyon jó, hogy a felügyelet terén eredményeket értünk el, ahogy Szilvi Gulár is elmondta, mi nem tehetünk semmiről, mi már decemberben felhívtuk a figyelmet, a négy koordinátor, a négy fő frakció koordinátora azt mondta, hogy több Európára van szükség ebben a felügyeleti struktúrában. Örülök annak, hogy a pénzügyminiszterek jó eredményt értek el, a bizottság természetesen nagyon sokat dolgozott a háttérben. Örülök annak, a programnak, amelyet Bárnyi úr eh, bemutatott a pénzügyi szolgáltatások terén. Hál' Istennek ezt az aktust most bevezettük, mert ami a pénzügyi kérdéseket illeti, nagyon fontos a Európa hitelképessége, hitelessége. Az állampolgárokkal szemben, akik a válság óta azt kérdezik, hogy mit tesz Európa. Mik a konkrét kézzelfogható eredmények? Azt mondjuk, hogy gondolkozunk, beszélgetünk, tanácskozunk, hát ez nem kézzelfogható eredmény. Európa hitelessége a nemzetközi partnereinkkel szemben is nagyon fontos. Az USA-ra gondolok. Nemrégiben felvettem a kapcsolatot az amerikai pénzügyi szektor képviselőivel. Kicsit attól tartanak az amerikaiak, hogy Európában bizonytalanság, jogi bizonytalanság uralkodik. Megváltoztatják a szabályokat, különböző felügyeleti záradékokat vezetnek be az záradékokkal kapcsolatban. Semmilyen biztonságos, biztos dolgot nem hozunk létre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogalkotás határozott legyen, de módosítható. De nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy két-három év múlva az egészet megváltoztatjuk. Elnök úr, miniszter úr, én amellett állok ki, ma délután lesz egy nagyon fontos háromoldalú tárgyalás Barnier biztos, biztos úrral és kollégáimmal az alternatív alapokról. Nagyon fontos, hogy gyorsan találjunk megoldást. Tudom, hogy a belga elnökség nagyon is elkötelezett az ön személyes elkötelezettségéről, és meg vagyok győződve a következő hetekben megállapodást kell létrehozni, amely segítségével az ECOFIN munkájában azt mondhassák, megtaláltuk a megállapodást az alternatív alapokkal kapcsolatban, és meg kell tenni az utolsó lépéseket a jó megoldás érdekében. Köszönöm szépen, Gozesz úr, most pedig Podmáta asszony másfél percre. Kire Prodre, kire Pidrupik, szeszines, apofásis tu ECOFIN. Elnök asszony, biztos úr, nagyon fontos, hogy az ECOFIN tanács hatékony pénzügyi felügyelettel kapcsolatban lényeges lépéseket tegyen egy közös gazdaságpolitika javítása érdekében is, de vannak általánosabb célkitűzéseink is. Nem szabad, hogy ennél maradjunk csak a pénzügyi fegyelem és a felügyelet kapcsán. Arról is szó van, hogy egy új gazdasági modell dolgozzunk ki annak érdekében, hogy az európai állampolgárok számára teljes foglalkozást, foglalkoztatást és növekedést biztosítsunk. Pénzügyi fegyelemre azért is szükség van, hogy a foglalkoztatás és növekedéshez megfelelő forrásokat tudjunk biztosítani. A magán eh, szférán, szük, magánszférában és gazdaságban szükséges eh, beruházásokhoz a tagállamoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy erre lehetőségük legyen, egyébként szociális eh, igazságtalanságok alakulnának ki. A költségek tisztességes elosztására is szükség van azonban a gazdaság újra indításánál. A pénzügyi tranzakciók megadóztatása egy éllovas szerepet tölthet ebben be. Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás terén már valami hasonlót sikerült elérnünk, amikor közös célokat és kötelezettségeket határoztunk meg, és akkor, amikor nemzetközi szinten a pénzügyi területeken is megpróbálunk hasonlóan eljárni. Bród úr, egy percre. I want to thank and support... Szeretném támogatni a bizottság és a tanács munkáját, és köszönet mondani ezért. Ezzel együtt azonban vannak problémák, támogatjuk a koordinás stabilitás bevezetését, és egy alapbevezetés, de amikor, amikor pénzügyi tranzakciók adójáról van szó, akkor egészen más, sokkal bonyolultabb adóról van szó. Minimumként ennek globálisnak kell lennie, hogy az adó megkerülést kizárjuk, másrészt minden E, e, tranzakció megadóztatása nem csak technikailag lenne lehetetlen, hanem a piacokat is e, kevésbé likvidé tehetjük, és bizonytalanabbá tehetjük a piacok helyzetét. Nos, hogyha az a célunk, hogy pénzt eh, generáljon globális célokra, akkor eh, hova mennek ezek a pénzek majd, és kinek a felelőssége lesz ezeknek a pénzeknek az elosztása? Ha pedig konkrét célokra vetünk ki adót, akkor honnan tudjuk, hogy eh, most már elég? És a kulcs kérdés az, hogy ki fogja az adót begyűjteni, az, az állam, vagy pedig az EU. Hogyha az EU, amely meglehetősen messze van most a polgáraitól, akkor hogy előzzük meg az adók folyamatos emelését a valós világban? Úgy látszik, hogy soha semmi nem elég, amikor a politikusok további pénzigényeiről van szó. Köszönöm, Ródor, most pedig Epping úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, és örülök, hogy remélem, hogy minden rendben van Önnel. A problémák megoldásánál nagyon fontos, hogy a gyakorlatot nézzük meg. Mindenki örül annak, hogyha van egy kiváló busz, de a bennülők gyakran különböző irányba akarnak menni. Az európai Tobin adó az tulajdonképpen egy most visszafele hat el, visszafelesült el. Mi legyen a bevételekkel, a jövedelmek, e, a bevételekkel ezt a saját forrásokra lehet fordítani majd? Ez nagyon sok zavart fog elindítani, és nyugtalanságot. Bizonyára nem szabad önállóan eljárnunk, és önállóan lépnünk ezeken a területen, ahogy a kollégák is mondták, az Európai Bizottságot arra kell kényszeríteni, hogy a tranzakcióadóra vonatkozóan lépéseket tegyen, az embereket az utcára akarja vinni. Nos, én azt mondom, ezt ne tegyük. Az emberek ne, emberek fizessék az adott, ne az utcán legyenek. No, de Monsieur Karas. Karas úr, kettő percre. Herr Kommissar, Herr Biztos úr, Tanácselnök úr, elnök asszony, több problémám van. Először is meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy egy ilyen fontos ECOFIN ülés, mint a tegnapi, párhuzamosan zajlott a bizottsági elnök Európai Unióról szóló beszédével zajlott. Jobb koordinációra van szükség. Ha egy irányba akarunk húzni, akkor bizony a legfontosabb kérdéseket az Európai Unió szempontjából fontos eseményeket koordinálnunk kell, közösen kell azt kihordanunk, beszélnünk kell egymással. Ez egy szükségtelen párhuzamosság volt, és nagyon sok energiát vett igénybe. A második dolog, Köszönöm szépen a tanács elnökének, a bizottságnak és a parlamentnek is az őszinteséget, illetve a felügyeletre vonatkozó határozatot ennélkül nem lehetett volna tartanunk magunkat. A parlament júliusi határozata nélkül az Európai Központi Bank elnöke nem lehetne most a felügyelet elnöke. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tetrekész együttműködés volt a három intézmény között, és a bizottság is megfelelően támogatta ezt, ezt szívből köszönöm. A harmadik megjegyzésem. Igent mondunk a költségvetési vita európai szintre emelésére, de lássuk tisztán, a valutaunió jelenlegi helyzeté, illetve a második köre csak akkor érhető el, hogyha a szociális uniót is sikerül elérnünk, a, a szociálpolitikát és az adópolitikát európaizáljuk, nem csak koordináljuk. A negyedik pont a bankadó igen, de nem csak az alapokban, az európai cél befizetések fognak egységet és biztonságot teremteni. Az ötödik pedig egy olyan kérdés, amelyet már nagyon gyakran tárgyalunk. A elnöke ezt jelezte, hogy most volt az, el, az első nyílt vita, már egy éve hozunk határozatokat, tárgyalunk, mindig a 20 ak bizottság, tagállamokra való utalásokról hallunk, csak azt szeretnénk, hogyha a kérdéseinkre válaszolnának. Mi az összehasonlítási alap, mi a százalék, ki szedi be az adókat, ki kapja meg a pénzt, és mire használják. Tessék erre egy projektet csinálni, és akkor tovább tárgyalhatunk. Eh, Köszönöm. nyilvánvaló, hogy az erőfeszítéseinket össze kell vonnunk eh, fonnunk. Ez azonban a valóságnak csak egy része. Fontos, hogy a növekedés és a foglalkoztatás ügye kötelező témaként jelenjen meg a stabilitási és eh, növekedési paktum mellett fontos az állami adósságok kérdését is áttekintenünk, és meg kell néznünk az összes többi kötelezettséget is, amely a tagállamokat terheli a pénzügyi területen belül. Amikor ennek a területnek a fejlesztésére kerül sor, akkor nem lenne szabad a szankciók veszélyes gondolatával flörtölnünk, Eh, jó lenne, hogyha segítenénk a bizottságnak megtalálni itt a megfelelő irányt. Másrészt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi felügyelet terén nagyon sok munka folyt. A parlament, a belga elnökség sikeresen jó eredményeket értek el. Ez jó tesz az imidzsünknek is, és gondolom, hogy mindenképpen az európai polgárokat is védeni tudjuk Fontos lenne, hogy minden más napirenden lévő kérdésenben ugyanezt a módszertant eh, használjuk, kövessük, és végül az az nem, hogy remélem, hogy amikor a pénzügyi, a banki válság megoldására kerül sor, különösen a határokon keresztül működő bankokra utalok, akkor jó lenne, ha ezek az ügyek megkapnak maguk európai dimenzióját. Nagyon fontos végül, hogy a G20-as ülés napirendjét is átgondoljuk, hogyha nem akarunk lemondani eleve e, az adó elkerülés elleni küzdelem sikeréről, az adó paradicsomok elleni küzdelemről, és azt szeretnénk, hogy a bankok hozzájárulása e, valóban működőképes legyen, akkor ezt meg kell tennünk. Az elnök elvonta a szót. Viki Ford asszony egy percre. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a megállapodást. Tudom, hogy kollégáimnak nem volt könnyű feladat. Ez nagyon finom egyensúly alakult ki hiszen védenünk kell a piacokat a határokon keresztül nyúló kockázatokkal szemben, ugyanakkor a tagállamoknak is lehetőséget kell adni a saját szabályzás létrehozására. Fontos, hogy a jövőbeni események ezt a finom egyensúlyt ne borítsák majd fel. Nos, a tagállamok nem jó teszik, hogyha nemzetközi szabályokat fogadnak el, és utána nem valósítják meg ezeket, nem vezetik be ezeket tagállami szinten hiszen a honosítás az, amely a nemzetközi szabványok betartását biztosítja. Fontos, hogy az RCP erre gondolva figyeljünk azokra az figyelmeztető hangokra, amelyek a kockázatokra mutatnak rá. Ugye a pénzügyi adóknak ö, ö, nagy kockázatai vannak, katasztrofát jelenthet ez Európa számára. Gondoskodjunk arra, hogy politikusként az ígéretünket betartjuk, és valóban ö, ö, odafigyelünk arra a személyre, akinek ezt megígértük. Köszönöm szépen, Okoni asszony két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Ahogy kollégám is említették, és Zsambol Gozesz is említette, tegnap az Unió helyzetéről szóló vitából kiderült, hogy több Európára van szükség, a növekedés, a munkahelyteremtés, a piacok szabályozása és az egyenlőtlenségek csökkentés érdekében. Joseph Dole frakció elnöke elmondta ezt beszédében. Én azt gondolom, hogy végre a tagállamok megértették, hogy a gazdasági költségvetési területen valóban merésznek kell lennünk. Merésznek, de felelősségteljesnek a protekcionista reflexek, azok a falnak állítanak minket. Európai szinten kell megoldást találni, és éppen ezért a megállapodás a tanácsal, a pénzügyi felügyét szervekről szóló csomag esetében, amelyet a következő plenes ülésen fogunk megszavazni, ez egy nagyon jó hír, hogy van ezen megállapodás. A rendszer felügyelete nagyon fontos, a, nagyon fontos a költségvetési gazdasági politikáink koordinálása, ezt kell megvalósítani. És el kell érnünk egyfajta költségvetési és gazdasági föderalizmust. Amikor egyesültek vagyunk, amikor egységesen lépünk fel a gazdasági, monetáris területen, de autonómak maradunk a költségvetés területén, ez lenne a jó. Ami az európai szemesztert jelenti, erről van szó, hogy minden tagállamnak az a feladata, hogy minden évben a tanácshoz a nyár előtt eljutassa a költségvetési stratégiáját, hogy ezt a tanács felülvizsgálja. Azt hiszem, hogy nem a szöveg, nem a, a jogalkotás tervezet, hanem a gyakorlat fogja meghatározni ezt a rendszert. Nagyon fontos, hogy harmonizált stratégia legyen a gazdaságpolitika területén, az iparpolitika területén, de a szociálpolitika területén is. Sajnálom, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament nem értenek egyet ezen koordinációs folyamatok kapcsolatban. Én önhöz szeretnék fordulni, miniszter úr, a tanács képviseletében a parlamentnek költvetési hatóságként sokkal fontosabb szerepet kell játszani az európai gazdasági politika kidolgozásában. Köszönöm szépen, Okoni, mondja az elnök asszony, most pedig Sánchez Prezedú kapja meg a szót másfél percre. Kérem szépen, tartsuk be az időt. Señora Presidenta, eh, felicito a la Presidencia por aprobación una... Gratulálni szeretnék az egyhangú tanácsi döntéshez, amely a pénzügyi felügyeleti eh, csomag dolgot illeti, együttműködtünk a spanyol és a belga elnökséggel, és koordinálni a munkánkat Eh, nagyon ambiciózus elkötelezettségekről beszélünk, és ez biztos alapokat ad a pénzügyi felügyelethez és eh, a közösségi szintű integrációhoz. Az európai szemeszter ugye jövő évben kezdődik, de többről van szó, mint arról, hogy egyfajta menetrendet meghatározunk több gazdasági irányításra van szükségünk, mobilizálnunk kell a gazdasági kapacitást és növekedést. Egy olyan uniót kell építenünk, amelyre szükségünk van valójában gazdasági és szociális szinten. Egy olyan Európára van szükségünk, amely képes megelőzni a válságokat, amely robusztus és hitelképes, hihető, fontos, hogy a morális kockázatokat is figyelembe vegyük, és a belső piac torzulásaival szembenézzünk. Ehhez belső koordinálásra van szükség a G20-akkal való együttműködésben. Várjuk, hogy a bizottság nyilvánosságra hozza a közleményét. Ez az adó a pénzügyi tranzakciók megadóztatása témájában. Ez új forrásokat jelenthet számunkra ennek alapján az eh, eh, millenniumi célkitűzéseket is könnyebben teljesíthetjük. Skinner úr, másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatásukat a felügyeleti csomaggal kapcsolatban. Néha az az érzésünk volt, hogy a főtojást megpróbáljuk átpasszírozni a tea szűrőn, vagy a tevét a tűfokán biztos, hogy lehetünk volna hatékonyabbak és gyorsabbak is, és a jövőben erre sor is kerülhet. Nagyon sok pozitívumot sokan hangsúlyoztak, és nyilván sok negatívum is van, de egyetértek azzal, hogy bizony előreléptünk. Európának és nem csak az eurozónának, ezt hozzá, hozzá kell tenni, szüksége van olyan szabályozásokra, amelyek a teljesítményét javítják, amellett, hogy garanciális mechanizmusokat hoznak létre. Fontos hogy az Európai Unió önpusztító folyamatait eh, kontra alá vonjuk, az Európai Uniónak komoly lényegi szerepet kell játszania a, nem, a globális eh, sztenderdek létrehozásában. A probléma az az, hogyha eh, azt gondoljuk, hogy elég csak Európában sztenderdeket létrehozni, akkor bizony egyre nagyobb hibát követünk el. A biztos megjegyzései ezért fontosak, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti együttműködésről. Az én eh, irodám már eh, elkészített egy ilyen összehasonlított táblázatot, és ezt a biztos, részére fogom bocsátani majd. Végül feltettem a kérdést, hogy hol tartunk például a transatlanti gazdasági tanács magas szintű szabályozó párbeszéd terén és hova szeretnék eljutni a jövőben. Ez, ez bizony jelentős problémák vannak előttünk, amelyeket egyedül nem tudunk megoldani. Köszönöm, Skinner úr, most pedig Wang Kok úr kapja meg percre a szót. Kedves kollégáim, az ECOFIN tanács bebizonyította az európai szemeszter egyik fő kivívását. Föderalistaként örülök annak az eredménynek, amit elértek, de a költségvetés a politikák koordinálása egy dolog, annak tartalmát meghatározni más dolog. És ebből a szempontból a stabilitási növekedési egyezmény megerősítése szerintem súlyos hiba. Szerintem ez a megszorítási kúra, amelyet mindenkire rákényszerítenek, már hatással van, eredmények vannak, nagyon sok nehézséggel járul, és a Markit tanulmány, amely augusztus végén került napvilágra, azt mutatja, hogy ez a megszorítási kúra negatívan hat a növekedésre Németországban is. A represszív intézkedések, amelyeket a következő informális ECOFIN ülésen fognak azért szerintem még súlyosabb következményekkel járt. Az olyan országok rákényszerítenek további intézkedéseket, amik amúgy is nehézségekkel küzdenek, szerintem nem helyes. Minden tagállamban Persze, meg kell nézni, hogy mi a helyzet a kölcsövet, az Európai Uniós költségvetéshez való hozzájárással. Két és fél millió polgár Franciaország utcáin tegnap tüntetett. Nagyon fontos, hogy a szociális aspektusról ne feledkezünk el a tanácsnak, a bizottságnak. Ö, azt kell mondjam, hogy mintha piromániásak lennének. A tűzzel játszanak, ne feledjék el, hogy az állampolgárok elégedetlenek. Az európai vita nevében Szerintem, kedves kollégáim, tudatában kell lenni annak, hogy a stabilitás egyezmény megerősítése ez egy gazdasági aberráció, és nagy politikaiba Köszönöm, köszönöm Juan Kok úr. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Akik szót kétek, megkapják. Nitrasz úr. Egy percre. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, chciałbym z radością powitać. Köszönöm szépen, nagy örömmel üdvözlöm ezt a kompromisszumot a pénzügyi felügyeleti rendszerről. Az igaz, hogy az európai piac meg, vagy kikövetelte ezeket a rendszereket. Örülök annak, hogy milyen szerepet játszik az LKB ebben. Mert biztosak vagyunk abban, hogy az LKB tapasztalata lehetővé teszik azt, hogy optimistán nézzünk a jövő felé, ami az európai szemesztelt életi, szerintem ez egy helyes irányban, tehát helyes lépés. Így koordinálni a gazdasági politikákat nagyon helyes, nem csak az európai kiadások koordinálásáról van szó, ami még fontosabb, ez a jelentés készítési rendszer, a reporting. A tagállamok kormányai kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják a költségvetési célokat, de nem ők az egyetlen szervek, nem. most pedig Kütász úr kapja meg egy percre a szót. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a növekedési és stabilitási paktot, paktumot kell ugyanerősítenünk, azonban van más feladatunk is. Az Európai Unió sajátossága, hogy a fenntarthatóságával gondok vannak, korábban ezt ugye a társadalmi védelem és a gazdasági növekedés motorja volt, azonban ezeket a vála- ez, ez, ezt azonban nem tudtuk betartani. Az Európai Unió népességének 10% a munkanélkül, és mi mindig a válságot tól szenvedünk. Úgy gondolom, hogy a makrogazdasági felügyelet az Európai Unióban szükségesé válik, eh, annál is inkább egyre szükségesebb, mert eh, az egységes piac, az egységes eh, pénznem miatt sokkal gyorsabbak a folyamatok. Üdvözlöm Eh, az európai szisztemikus eh, szintű kockázatok eh, felügyeletére vonatkozó javaslatot, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió költségvetéseit, tagállami költségvetéseit is figyelemmel kell követnünk. Figyelde asszony egy perc. Elnök asszony, egyszerűen elfogadhatatlan, amiről az ECOFIN tegnap határozott a spekulánsoknak továbbra is szabad keze van, botrányos nyereségeket zsebelnek be. A pénzügyi tranzakció adót pedig még mindig nem határozták el. Ekközben pedig virágzanak az adóparadicsomok, a válság leple alatt, és egyszerűen ki a használják a demokráciát. E- európai bába, bábokká válnak az európai tagállamok, hiszen kötelesek a nemzeti költségvetésüket európai felügyeletnek adávetni. Sőt, a stabilitási megállapodást teljesen irracionális kritériumokkal keményítik. Az, hogy ezt európai szinten próbálják meghatározni, nos, nem lehet a nemzeti szintre beavatkozni annak, amiatt, mert nem egy európai szintű felügyeletet akarnak részlehozni, ez túl messze megy a gazdaság és pénzügyi koncernek érdekvédelmén és károkat okoz továbbra is az Európai Uniónak, protestálunk. Meggyőződésünk, hogy a munkások harca folytatódik. Eta... Köszönöm. Jan Koszeri asszony egy percre. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Vielä... Köszönöm szépen, Köszönöm, hogy egyetlen szót kapok, elnök asszony. Néhány évvel ezelőtt még a neoliberalizmus volt az irányató. Azt mondták, hogy nem kell a politikának beavatkozni a piacokba, mert megoldják maguk. Most a politika végre megint jelentősé vált és döntéseket hozhat. Éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy a felügyelet kérdésében előre lépjünk. Nagyon fontos, hogy a költségvetési statisztikákat, statisztikákat tisztességes formában terjesszék be. Ne lehessenek spekulációk, elrejtések, minden legyen nyitott. A nyitottság amúgy is kulcs szó a reform során. Most egyértelművé válik az, amit Schumann már rég megmondott, az Európai Unió válságokon keresztül fejlődik. Úgy gondolom, hogy pontosan, konkrét eredményekkel tudunk nagyobb hitelt szerezni magunknak. Minőlök. Ezzel lezárjuk a spontán felszólalók listáját, most pedig megadom rendes miniszternek, elnézést Bárné úrnak, utána pedig a tanácselnökének adom meg a szót zárásképpen. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen minden hozzászólónak! Köszönöm, amit elmondtak a kollektív eredményeinkkel kapcsolatban, amelyet a felügyelet terén elértünk. Ferrer asszony egyik szavára szeretnék visszatérni a polgárok szóra gondolok. A polgárainkat felkavarta ez a pénzügyi, gazdasági, szociális válság, és ugye ökológiai és élelmiszer válságról is szó van. Az önök választópolgárai felé, feléjük el, ugye elszámolásra tartoznak. Nos, hát meg kell néznünk, hogy mit lehet tenni a válság ellen. Ez egyik feladat a felügyeleti szerveknek. Azt hiszem, megtettük már Anna Kárti jelentése a szer SDR 3 kapcsán skandalizálták, felbosszantották, felkavarták az állampolgárok érzelmeit, ha úgy tetszik, kedélyeit, az, ezek a, az események, ami a banki tranzakciós adót illeti. Szemete úr egy nagyon fontos, hasznos munkát végzett elemzéseivel. Ennek az adónak a következménye, ha csak regionális lenne, szerintem nagyon fontos munkát végzett Szemete úr. Gigoltónak azt mondom, hogy a bizottság elnöke világosan állást foglalt a nevünkben, azzal kapcsolatban nagyon fontos a pénzügyi ágazat igazságos megadóztatása. Októberben lesz majd erről szó. Karász úrnak nem kell már sokáig válnia. Ezt a vitát folytatjuk. Nem arról van szó, hogy nekünk van csak igazunk, meg kell győzni az európaiakat, és Rendez úr talán jobban tudja, hogy nagyon sok út vezet a 27 tagállamhoz, azok meggyőzéséhez és a világ többi régiójához. Azt hiszem, ahogy Whitman Cole, Swinburne, asszonyok, Vicky Ford asszony is mondta, ez az adó nagyon hatékony adó lenne, ezt a lehető legszélesebb körben kell megvalósítani. Hadd szóljak a globális kormányzásról, Skinner úrhoz intézem szavaimat, ez a komparatív tanulmány nagyon fontos, ezt említettem amerikai és európai viszonylatban, de ne feledkezünk el a világ többi régiójáról, a kínaiakról, az indiaiakról, a brazilokról, Afrikáról se feledkezünk el, hiszen Afrikának is nagyon fontos helye és szerepe van. Tehát Skinner úr gondolatait fel fogom dolgozni, amiről Podimata asszony beszélt, és Mártin úr is a kormányzásról, nem mindig vannak ugyanazok a módszereink, törvényeink, mert a gazdaságaink sem hasonlóak. Martin úr arról beszélt, too big to fail, az a híres stratégia, hogy túl nagy, hogy kutatott vajon, ez Falker úr említette. Van egy másik elemzés Európában, amely azt mondja ki, hogy bármilyen mm, módszerű és méretű bankról legyen szó, garantálni kell a jó kormányzást. Ez persze nem azt jelenti, hogy le kellene mondani a bankoknak a sokszínű tevékenységeik bármelyikéről. Gulár, úr, asszony arról beszélt, hogy a, a hitelminősítő intézetek hitelességről volt szó, az LKB szerepéről, ő lesz az LKB első elnöke, aki az LKB elnök az első elnök, aki ezt a rendszer elvű kockázati hatóságot fogja elnökölni, ami az első olvasatot illeti, hál' Istennek, vagy hál' önöknek, meg tudtuk győzni a tanácssal együtt a kételkedőket, köszönet illeti önöket. Az rsk azt szeretném mondani, hogy több Európára van szükség, de hadd mondjam el saját meggyőződésemet. Szabályozni kell, felügyelni kell, le kell vonni a tanulságokat, rendbe kell tenni a közszolgálati szektort, és kormányozni kell, de ez nem elég. Szükség van a gazdasági projektek támogatására, ezt akartam önöknek elmondani, ezt fogjuk folytatni, Barózó elnök úr ezt tegnap említette, és abban az összefüggésben meg kell érteniük azt is, hogy a Single Market Act kapcsán ősszel bemutatjuk az ezzel kapcsolatos tervezetünket. 2%-os növekedés Európán belül elérhető lenne, ha jobban működne a belső piac. Gondolatom hogy zárom a közösségi politikák harmonizálásával. Reindez úr és barózó úr is nagyon határozott javaslatokat dolgozott ki ezzel kapcsolatban. Ami az európai szemeszet illeti, amelyről Portes úr beszélt, Gigold kolléga, Kütesz asszony, Okoni asszony is, nyilvánvalóan nagyon fontos ösztönző erővel bírtak önök, és nagyon sok lendületet adtak ennek. Ami a radart, a pillanatfelvételt illeti, nagyon fontos a szanyom, hogy a nemzeti parlamentek szuverenitását is tiszteletben tartjuk. Én húsz éven keresztül voltam francia szenátor, és nagyon örültem annak, amikor megszavaztam a költségvetésemet, az országom költségvetését, hát nagyon nagy örömmel tanultam másoktól, hogy hogyan lehet ugyanazokat a célokat másként elérni. Tehát ezen témákkal kapcsolatban a kormányzás, koordináció, a bizottság mindenképpen hajlandóságot mutat, és megadom a szót kollégámnak, Digi Heindelznek. Elnök asszony, a tanács nevében Reindes úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a hozzászólóknak a gondolatait, akik üdvözölték azt a megállapodást, amelyet elértünk a felügyelet terén. A, de el kell mondjam, hogy a parlament, a jelentéstevők segítségével, a bizottsággal, a tanácsot közösen érte el ezt az eredményt. De említettem, a folyamat elején vagyunk, azt hiszem, hogy a felügyeleti rendszer bevezetése az első tanulság, amelyet levontunk a pénzügyi válságból, úgy kellett választani, hogy minél objektívebben és tárgyilagosan kívántunk dönteni. Nagyon fontos a felügyelet megvalósítása különböző területeken. Olyan felügyeletre van szükség, amely európaibb ezt úgy lehet elérni, ha ennek az integrált európai szintű felügyeletnek a hatékonysága fogja majd bemutatni. Valószínűleg az első és legfontosabb tanulság, amelyet levontunk a válságból, az az, hogy felállítjuk ezt az új ö, építményt, meg kell erősíteni lépésről lépésre ennek a felegyületi struktúrának az európai aspektusait. A második megjegyzésem, Gozesz úr hivatkozott rá, Ma délután dolgozunk majd egy háromoldalú tárgyalás keretében, ugye a befektetési alapokról van szó, a világ mozog, mindenki mozog. Azt gondolom, hogy a felügyeleti rendszer siker érdekében sok mindent kell tenni, vannak viták az önök rendszeri parlamentjeiben is, ennek a a befektetés alapok kapcsán sok vita van még, de ezt a témát tovább kell folytatni. Bárnyi biztos úrral azt hiszem, hogy valóban egy nagyon is ambiciózus ütemtervet dolgoztunk ki, ami a befektetés alapokat illeti, ma délután remélem már újabb eredményekről lehet majd beszámolni. Nagyon fontos egy keretet meghatározni, ami európai keret, amely valóban megvédi, megóvja a polgárokat, a fogyasztókat, bizonyos termékek és tevékenységek kapcsán, amelyeket Európában be lehet szerezni, ami a szabályozás, a felügyeletet illeti. Bányi úr említett, hogy az informális ECOFIN ülésen összehasonlító tanulmányt készítenek az Atlanti óceán két oldalán történő mechanizmusokról, vagy bevezetett mechanizmusokról, azt gondolom, hogy az informális koffein tanácson ez napirendre kerül majd, megnézzük, hogy hol, hogyan haladunk. Ezek a munkálatok nem csak a tanácsot és a bizottságot érintik, hanem a parlamentet is. A hónap végén a parlamenttel is eszmecserére kerül majd sor. Szerintem nagyon fontos, hogy megállapítsuk azt, hogy eredményt értünk el az Atlanti óceánnak ennek az oldalán. A harmadik elem az adózás, a pénzügyi tranzakciós adó. Nem szeretnék az e- saját tőkéről beszélni, konkrét javaslatokkal majd a következő hetekben fog előállni Bárnyi biztos úr, ami a banki tranzakciós adót illeti, az előző tíz évvel ezelőtti belga elnökség óta arra törekedtem, hogy vitára bocsássam ezt a témát, és most nem volt erre lehetőség. A belgák egyhangúak ebben a témában, mi voltunk az egyedüliek, az a tárgyalóasztal körül. Ez alkalommal, tíz éve később, nem könnyű a helyzet, a vita valóban elindult, és néhány erős kérés merült fel a bevételek, a jövedelem felhasználásával kapcsolatban merültek fel erős vélemények a mértékével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy valóban valódi vitát tudunk nyitni a gyakorlati modalitásokról a G20-aknál, tehát nem arról van szó, hogy a G20-ak csúcs találkozójára hárítjuk a döntéshozatalt, a partnerénkkel együtt ugyanabban az irányban kívánunk haladni. Szeretném ma azonban kiemelni azt, hogy ezt a vitát aktívan folytatjuk majd. Úgy gondolom, hogy a vita nagyon is elmélyült formában került napirendre az ekofinülésen, de majd az informális ECOFIN folytatjuk. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk, így lehet a válságot megoldani. Nem arról van szó, hogy csupán így lehetne a válságot kilábalni, hanem a pénzügyi spekulációk ellen is így lehetne felépni. Tehát többször kell, több több mindenre lehetne költeni a pénzt, a klímaváltozás, a küzdelemre, a fejlesztésre. Ez egy olyan vita, mert nem lesz könnyű, de el kell ismerjem, hogy messze van még a megállapodás. Elnök asszony, azzal, ha konszolidáljuk a költségvetést, az európai szemeszter egy nagyon fontos lépében lesznek más dolgok, beszélünk majd a szankciókról, először is úgy gondoltuk, hogy a tagállamok számára, az eurózóna tagjai számára meg kell nézni, hogy az aktuális egyezmények kapcsán hogyan lehet elérni a kitűzött célokat, meg kell nézni, hogy mi a helyzet azon országokkal, melyek nem tagja az eurozónának. Az elképzelés az, hogy a makroökonomi konvergenciát érjük el, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amely az egyezmény, a stabilitási és növekedés egyezmény, amely összeköt bennünket, ne feledjük el, hogy a vita a növekedésről szól, a foglalkoztatásról, a szociálpolitikáról, a környezetvédelmi politikáról. Ez a költségvetési vita nem csak arról szól, hogy hogyan lehet az egyensúlyt helyreállítani, hanem meg kell néznünk a költségvetések minőségét, amik segítségével megvalósítható az egyensúly, a növekedés, a munkahelyteremtés, a szociálpolitika elősegítése, nagyon fontos az aktív politika, aktívan tudunk felépni ezen politikával a klímaváltozással szemben, Szerintem ezt kell megvalósítani, a belga elnökség az annak rendelkezésre áll, mindenképpen szeretné ezeket a témákat kidolgozni. Ma délután ugye a befektetés alapokról lesz szó. Köszönöm szépen, miniszter úr, és ezzel lesz a vitát lezárjuk. Köszönöm szépen a minden hozzászólónak a részvételét, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. A napi rend értelmében a tudományos szerokra felhasznált állatok védelméről ajánlás második olvasata Elizabeth Jegle asszony jelent.